Haben die Öffentlichkeit wiederhergestellt? Tehát újra nyilvános az ülésünk. Szeretném a titkos szavazási eredményét nyilvánosságra hozni. Balkó úr, 8 igen szavazat, 16 nem szavazat, két tartózkodás mellett a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság elutasította a jelölését Kozlov úr, 14 igen, 4 nem, 8 tartózkodás mellett meg erősítettük ezt a jelöltséget, és a plenárison zavaró Gregor 15 igen, 8 tartózkodás és ilyen nem szavazat mellett javasoljuk a jelöltségét, Wojciechowski úr 9 igen, 12 nem, 5 tartózkodás ezáltal elutasítjuk a jelölését, a Béla úr 9 igen, 16 nem, tartózkodás nem volt, ezáltal a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság elutasítja ezt a jelöltséget, az utolsó jelölt. Ja, Entschuldigung, ja, ja. 17, 17, ja. 17 igen, 3 nem, és 6 tartózkodás mellett Jereb úr jelöltségét a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság javasolja ismételjek valamilyen eredményt? Oh, Gregor 15. Gregor 15 igen, 3 nem, 8 tartózkodás, Wojciechowski 9 igen, 12 nem, 5 tartózkodás, Abéla 9 mm, igen, 16 nem, 0 tartózkodás, Abéla 16 igen, és hat tartózkodás, valamint néhány nem szavazat mellett a megfelelő jelentéseket előkészítettük, egy levelet fogunk intézni a tanácshoz, melyben azt kérjük, hogy női jelölteket, női jelöltek szemet jelentősen növeljék a tagállamok. Ines, kapszót. Egyes képviselők nem voltak tisztában az eljárással. Szeretném elmondani, hogy Soltesz úr tehát ajánlásokat fogalmaz majd meg a plenáris számára. Egyfajta pánik hangulat alakult ki, egyes kollégák nem tudták, hogy mi is történik a folyamat során a tanács az intézet levéltárgyában elnök. Az jelentéstevő nyilvánosságra hozza a szavazást, mindenhol, ahol elutasítottuk a jelölteket, ott szerepel majd ez a véleményben, és a plenáris elé fogjuk ezt tartani, hogyha pedig támogattuk a jelöltet, akkor a plenáris elé tárjuk ezt a támogatást, természetesen lesz egy továrás a plenárison, szintén titkos szavazás formájában. Van-e még kérdés ezzel az eljárással kapcsolatosan? Nincsen. Ebben az esetben át is lépnék a következő tízes napi rendi pontra. A jelentéstevő De Jong úr, van-e hír róla? Pont foci. Ha nincs jelen, akkor egy másik pontot vennék előre. Ja. Ja, Moment, ich... Uh... Wir haben auch niemand genau. Also dann machen wir, ja, dann machen wir weiter. Wir, wir schauen, dass ja. Tovább lépünk. Megnézzük, hogy De Jong úr befut-e. Elhalasztjuk tehát ezt a napirendi pontot kicsit későbbre, és nézzük a 12-es napirendi pontot. 2010-2015 ifjúsági stratégia, Derek von, kollégánk véleménye, Derek tiéd a szó. Uh, thank you, Chair, for that uh, introduction. Köszönöm, uh, elnök asszony. Uh, a kollégák... Colleagues will be aware that uh, the Budget Control Committee is... A kollégák bizonyára tudják, hogy a Kulturális Szakbizottságnak fogunk írni egy véleményt az ifjúsági munkanélküliségi stratégiáról 2010-2018-as időszakra, Eh, a kulturális eh, bizottságnak eh, a draft reportja csak április közepén jelenik meg, tehát a jelentés tervezet. Igazándiból a mi véleményünk az előbb meglett, mint az eredeti jelentés. Igazándiból csak annyi információt tudunk, hogy a tanács is megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet a az európai együttműködési keretet megújítani eh, ifjúsági témában. Eh, van a számvevőszéktől is jelentés, eh, aztán van két jelentésünk nekünk és Kaltenbach asszonynak és nekem is, az ifjúsági garancia terv, illetve a Youth Actions témában készítettük ezeket a jelentéseket. Mindkét jelentésben utaltunk olyan tényezőkre, hogy a tagállamok nem használták ki azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésre álltak volna a fiatalkori munkanélküliség helyez, kezeléséhez. Mi pedig parlamentként szeretnénk, hogyha ezt az ajánlatot elfogadnák, és a pénzt pedig Eh, okosan elköltenék. Mindenki egyetért azzal, hogy eh, a fiatalok körében a munkanélküliség nagyon komoly kérdés az Európai Unió eh, teljes területén. Több mint 4 millió ember, fiatal ember munkanélküli a mm, az Európai Unióban mi azt szeretnénk, hogyha erre a komoly problémára rendelkezésre állna pénz is. Ugyanakkor azt is szeretnénk természetesen, mint Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, hogy az elköltött pénzek eredményt is hozzanak, mégpedig mérhető eredményeket, és azt is szeretnénk látni, hogy az ifjúságra költött, ifjúsági kezdeményezésre költött pénzek hibarányai alacsonyabbak legyenek, mint most. Eh, nagyon nehéz egyébként eh, meghatározni a hibahatárokat az egyes programok vonatkozásában, mert a számvevőszék sem von le ilyen konkrét programokra vonatkozó következtetéseket, de az előző programnál eh, egy becslést közre adott a Lifelong Learning, illetve Youth in Action programokra, azt becsülte, hogy a hibahatár több mint 4%-os. Tehát én azt is ajánlom ennek megfelelően, hogy a hiba határokkal valamit kezdjenek, azokat csökkentsenek, azokat csökkentsék különösen az olyan fontos területeken, mint az Erasmus+. A jelentésemben arra is utalok, hogy a 2014-2020-as programozási időszak kis késedelemmel indult, és a programok még ma sem futnak teljes mértékben tehát ezeknek a hatását ennek megfelelően nagyon nehéz felmérni. Arra is utalok, hogy 2013 végén volt egy eltérés a kötelezettségvállalások és a kifizetések között, ami azt jelentette, hogy kevés volt a kifizetés, Éppen ezért a jelentésemben a bizottság felé és a tanács felé is azt javaslom, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a jövőben ugyanez a probléma ne forduljon elő. Azt is üdvözlöm a véleményemben, hogy az Európai Szociális Alapból 12 millió eurót a ifjúsági munkanélküliség kezelésére szánnak ebben a programozási időszakban, és emlékeztetem a tagállamokat arra, hogy, hogy ezt a pénzt használják is fel, és emellé természetesen tegyék oda a nemzeti lehetőségekből adódó eh, finanszírozást is. Eh, egy eh, átfogó monitoring programra is felhívom a figyelmet, illetve ennek szükségességére, amely indikátorokat tartalmaz, eredményeket, hosszú távú outputokat venne figyelembe, és az eredményekre, valamint a teljesítményre kellene koncentrálni az utóbbi hónapokban. Erről ebben a bizottságban nagyon sokat beszélünk. Minden programunkat mérhetővé szeretnénk tenni teljesítmény és eredmény szempontból végezetül arra is utalnék, hogy lesz az Európai Bizottságnak egy jelentése a Youth Guarantee, eh, tehát az ifjúsági garancia alap működésével kapcsolatban. Ez eh, ősszel jelenik meg, a jövő évben pedig arra számítunk, hogy eh, az ifjúsági foglalkoztatási garancia alapról a számvevőszék ad ki majd egy jelentést, és ez majd segít bennünket abban, hogy jobban lássuk, hogy hogyan hasznosulnak azok a pénzek, amelyeket az ifjúsági munkanélküliség elleni fellépésre költünk el az Európai Unióban. Köszönöm. Dlabajova kolléganő kért szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Dereknek eh, ezt a kiváló munkát és csak néhány dolgot emelnék ki, leginkább a foglalkoztatási területen. Én a foglalkoztatási bizottságban vagyok árnyék előadó, érdemes lenne tehát bizonyos dolgokat összefésülni a két véleményben. Derek is említette, én első helyre teszem az Erasmus Plus programot, ami egy zászlóshajó program, egy kiemelt program, el kellene hárítani a még meglevő akadályokat, mert az ifjúsági munkanélküliségi arány kétszerese a teljes népesség munkanélküliségi arányának. Tehát a, a, az ifjúsági foglalkoztatást aktív munkaerőpiaci politikával is elő kellene mozdítani, meg kell becsülni a jövőbeni készség igényeket, e, a vállalkozói szellemet valamilyen módon e, javítani kellene és e, előmozdítani. Emellett az Európai Szociális Alapból, illetve a Youth Employment Initiative-ból 10 milliárd eurót szánnak az új programozási időszakban a fiatalok körében látható munkanélküliség kezelésére. Ugyanakkor ennek a hosszú távú eredményeit is szeretnénk látni. Az utolsó pont, amit kiemeltem, és erről már az előző eszmecsere során is volt szó, hogy az ifjúság politikákat szinergiába kell hozni a többi politikával nagyon jó szinergia lehetőségek vannak, és azokat ki kell, alkal, ki kell használni. Tehát én fogok benyújtani módosítókat leginkább azért, hogy még egységesebb, eh, teljesebb legyen a jelentés, azért, hogy jó kiegészítsék egymást a különböző szakbizottságok jelentései. Köszönöm. Thank you. Thank you, for the, First of all, in the beginning, I would like... Először is Szeretnék gratulálni Dereknek eh, a nagyszerű munkájához, és ahhoz, hogy ilyen nyíltan nyíltnak mutatkozott bizonyos változtatások iránt. Ugye én az EPP árnyék előadója vagyok, és Derek eh, kifejezte a nyitottságát a módosítók befogadására. Mm, két-három megjegyzésem lenne. Kezdeném azzal, hogy 19 millió 90 millió fiatal él az Európai Unióban. Ők a legnagyobb eh, értékek eh, a jövő szempontjából. Ehhez képest eh, igen magas szintű, 20% körüli a munkanélküliségi arány körükben. A menekültválsággal együtt ez a másik nagy problémánk. Az EU-nak megvan, ugyanakkor nem tudja elérni a fiatalokat. 20 milliárd euró áll rendelkezésre ahhoz, hogy az Erasmus Pluson, a szociális alapon keresztül az átmenetet az iskolából a munkaerőpiacra valamilyen módon megolajozzuk. Ez nagyon jó dolog, de, és akkor itt egy nagyon hangsúlyos de következik, sajnálatos, hogy a fiatalok nem értesülnek ezeknek az eszközöknek a lehetőségeiről, eh, amennyiben eh, ugye itt most a célcsoportunk az ifjúság, eh, ott kell hirdetni, ahol a fiatalok azt látják. Sajnálatos módon jelenleg, hogyha most valaki kimegy az utcára, és megszólít tíz fiatalt, és megkérdezi tőlük, hogy hányan tudnak az ifjúsági kezdeményezésekről, hányan tudnak a fiatal vállalkozók Erasmus programjáról, e, de hát nem tudom, e, az én optimista becslésem szerint legfeljebb a tízből kettő hallott már ezekről. Én egyébként e, támogatom azt, hogy a munkanélküliségre koncentráljunk, ugyanakkor a vállalkozás szót többször szeretném látni, mert most egy olyan megközelítést alkalmazunk, amely hát igazán nem érthető számomra. Van egy X összegünk, és van egy bizonyos számú munkanélküli fiatal. E, azt fizetjük, azt finanszírozzuk meg, hogy 9 hónapig vagy 12 hónapig e, őket foglalkoztassák. Majd lejár ez az időszak, és aztán mennek vissza munkanélkülinek. Ez nem működik így. Ehelyett ennek a pénznek egy részét fiatal vállalkozók segítésére want looking for jobs lehetne e, elkölteni, Eh, ez fenntartható lenne ugyanis. Ők eh, készen állnak kis és közepes vállalkozás beindítására, és más fiatalokat fognak ott majd alkalmazni. Tehát az Erasmus eh, fiatal vállalkozók alprogramot jobban használjuk ki. 8 millió euró az nevetséges összeg. Igazándiból nem vitatkozom azzal, hogy 55 milliós költségvetése van 7 évre az Erasmus fiatal vállalkozóknak. És akkor megkérdezheti az ember, hogy mennyi pénzt eh, költünk afrikai bürokrácia építésre. Eh, nekünk eh, legalábbis erőfeszítést kell tennünk, ez a program ugyanis nagyon pontosan megcélozza a fiatal vállalkozókat, a fiatal tehetségeket, éppen ezért ennek a programnak a költségvetését növelni kellene. A klaszterek megsegítése, kialakításának előmozdítása, kutatásfejlesztés, és ebben lenne a hozzáadott érték. Ez lenne az a szellemiség, amit én ebben a stratégiában megtalálni szeretnék, és akkor lennének is eredmények. A Költségvetési Bozottság állandóan rákérdez arra, hogy milyen eredmények vannak. Ehm, hogyha van egy stratégiánk, akkor érdemes feltenni ezt a kérdést, hogy mi annak az eredménye három vagy négy év múlva, nem pedig csak kívánalmakat megfogalmaz. Ja, und ähm, nur zum Sagen, wir sind hier itt a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban ülünk, és amit én érdekesnek tartanék, hogyha az administratív költségeit megismerhetnénk ezen programnak, és jelentéstevő kapja meg azon a szót, derek tessék. Is this for me to just to check, for me to wind up the discussion? kellene zárnom akkor most a vitát? Elnök asszony, jól értem? Először is Martina hozzászólással kapcsolatban. Nagyon jogos, amit mondott, hogy a többi foglalkoztatásügyi kezdeményezéshez kapcsolódni kell, és más programokkal szinergiákat kell kialakítani. Majd megpróbáljuk az ezzel kapcsolatos megfogalmazást mindenképpen megerősíteni. A, a, fu, a Nyilván kétség sem férhet hozzá, hogy a foglalkoztatási kezdeményezések csak akkor lehetnek sikeresek az Európai Unió részéről, hogyha a tagállamok teljesen magukénak érzik ezt, és tényleg hozzájárulnak. Novakov úr által elmondottakkal kapcsolatban továbbra is válságban van az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés. Azt hiszem, hogy ez a, igazából a legnagyobb botrány manapság. Vannak még 20% körüli munkanélküliség irátával rendelkező országok. Ez teljesen elfogadhatatlan mindenképpen. Mindenképpen nyilvánossággal tudatni kell, hogy milyen kezdeményezések vannak, milyen programokkal tudjuk segíteni a fiatalokat A vállalkozói kedv ösztönzésével kapcsolatos program, hogyha visszatérünk arra a programra, amit Martina mondott, hogy a szinergiák milyen fontosak. Nagyon sok program van az Európai Unión belül, tagállami szinten, a, amelyek megpróbálják alapvetően a vállalkozói kedvet a fiatalok körében valamennyire ösztönözni, hiszen a fiatalkorúak foglalkoztatás kezdeményezés, a más kezdeményezések pontosan ezt a különböző az elnök asszony adminisztratív költségekkel kapcsolatos megjegyzésére mit is mondhatnék. Nos, ez ügyben még lehet, hogy a jelentésen kicsit csiszolni kell, de hát ilyen rövid, alapvetően ilyen rövid jelentésben olyan nagyon sok minden azért nem fér bele, de majd megnézzük, hogy adminisztratív költségügyben mit tehetünk. So, Arbeit, ez, ist die schlechte Nachricht. Nos, akkor mindenkinek újra dolgoznia kell. Ez a rossz uh, hír, de változtatni lehet ez a helyzeten. Ez a jó hír, a módosítók benyújtásának határideje Március 22-e aki még változtatni óhajt a véleményen, addig van elegendő ideje erre. Köszönöm, áttérünk a tízes napi rendi pontra. A szakértői nyilvántartás a téma, a tevő Denis de Jong kollégánk. Denis, tiéd a szó. Thank you very much, uh, Inge, and, uh, uh... Köszönöm szépen, Inge. Igen. A tanulmányról már régóta beszélünk. Főként a koordinátorok között. Szerintem jó, hogy újra szakbizottsági szinten vagyunk ez ügyben. A horizontális szabályok felvizsgálatával kapcsolatban kaptunk egy jelentést, itt az Európai Bizottság szakértői csoportjairól beszélünk ugyebár, de mi úgy értettük a bizottság információi alapján, hogy az új szabályokon gőzerővel dolgoznak, és könnyen lehet, sőt nagyon valószínű, hogy az új szabályokat már azelőtt elfogadják, hogy a Juri szakbizottsággal és a Költségvetési Bizottsággal együtt ezt a jelentést tényleg eh, meg el tudjuk készíteni, illetve állásfoglalást tudunk elfogadni a plenárisan. Több opció is van előttünk. Tehát az egyik az, hogy megvárjuk, amíg a, a bizottság ezt elfogadja, és mi ezzel párhuzamosan dolgozunk. A másik, hogy informális tárgyalásokat kezdünk. Timmermans alelnök úr azt világosá tette, hogy szeretne nagyon könnyen előfordulhat tehát, hogy úgymond úgymond balesetek történnek, és aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mit történik ez ügyben. vagy az is lehetőség, hogy az Európai Parlament nem veszi figyelembe azt, hogy milyen munka folyik az Európai Bizottságnál, és egyszerűen megyünk tovább a megkezdett úton. Amióta ez a munkadokumentum elkészült, azóta az előadóval a Költségvetési Szakbizottságban egyeztettem, Helga Truppelről van szó, aki egyetértett velem az ügyben, hogy Timmermans úr kabinettjével és az érintett szolgálatokkal az Európai Bizottságban érdemes lenne erről érdemben beszélni. A Költségvetési Szakbizottság már foglalkozott ezzel, hozzátette azt is, hogy a civil szervezetek, akik mindig is nagyon aktívak voltak ezen a téren, e, és hozzászólhassanak ehhez. Ami a Juri Szakbizottságot illeti, szerintem még raportőrt sem választottak az illetet, e, tehát a jogi szakbizottságban nagyon nehéz lenne ugye a Júrival együttműködni, hogy azt sem tudom, hogy kihez forduljak és szerintem még ma is ugyanez a helyzet. Tehát ez furcsa, hogy van egy véleménytervezet egyik szakbizottságban, a másikban folyik a munka, a júri szakbizottságban pedig semmiféle látszólag semmiféle munka nem folyik, tehát erre nincs ráhatásunk. Folytattam egyeztetéseket az Európai Bizottságnál dolgozókkal, illetve Timmermans úr kabinetjével. A munkadokumentumomban is megjelennek ezek. Ugyanakkor a közelmúltban egy másik dokumentum is készült, amit ma reggel kaptam az Európai Bizottságtól. Responding to my substantive recommendations in the working document. And uh, I've handed that off. És a titkárságnak át is adtam ezt a dokumentumot, amely azt hiszem, hogy mindenki számára itt a szakbizottságunkban rendelkezésre áll. A ajánlások, amelyek szerintem nagyon is a kont aggodalmat vagy felvetéseit tükrözik, illetve az ombudsman eh, szint úgy. Nem nagyon márad már más olyan kérdés szerintem, ami megosztana bennünket éppen. Ellenkezőleg a az Európai Bizottság munkadokumentumában egyébként nagyon sok választ találunk a még megválaszolatlan kérdésekre. Itt van a, a különleges vagy rendkívüli ö, jutatás, Szerintem ezek a, a, a rendkívüli jutatások csak problémásak. Itt van például egy, egy kisvállalkozó, hogyha, aki be akar számolni a tapasztalatáról egy szakítói csoportban, egy konkrét témában, de ezen személyek számára nagyon, hát hogy egy kis vállalkozóról van szó, hogy hagyja ott a céget, akár egy-két napra is, de hát erre nem kaphat költségtérítést. Az utazásra, a szállásra igen, de az ilyen szakértők, ahogyha ott hagyják a munkájukat, akkor az nekik pénzbe kerül. Még hogyha a szabályok rendben is vannak, akkor is minden alapvetően a, a, a, azon múlik, hogy hogyan hajtjuk végre a szabályokat, és hát e, e, a szabályok végrehajtása az mindig extra erőforrások emberek kellenek az Európai Bizottságnak magának kell alapvetően eldöntenie, hogy hogyan szervezi a munkáját. Hogy most legyen ez egy melyik főigazgatás, főigazgatóság, vagy esetleg a főtitkár kabinetjén belül egy kisebb munkacsoport, hát nagyon nehéz megmondani. A, a juttatásokkal, rendkívül juttatásokkal kapcsolatban pedig azt kell, hogy mondjam, hogy majd ezzel foglalkozhatunk akkor, amikor a horizontális szabályok végrehajtását vizsgáljuk, ha egyszerre elfogadásra kerülnek, ez az egyetlen, ami megoszt bennünket? Szerintem tartalmi kérdésekben már nagyon közel állnak egymáshoz a harcálláspontok. Az Európai Bizottságtól ígéretet kaptunk rá, hogy az aggájainkat alaposan megvizsgálják. A bizottságnak is azt mondtam, hogy hogy a civil szervezeteket mindenképpen be kell valahogy vonni. Egy informális eljáráson keresztül valamiféle megállapodásra tudtak jutni a bizottságnál, és a civil szervezetek csak negatívan reagálnának a folyamat miatt sokak szerint korábbi stádiumban az ombudsmanon keresztül ezt megtették volna, de hát a civil szervezetek nagyon fontosak, hiszen ők végzik a monitoringot azzal kapcsolatban, hogy a szakítói csoportok hogyan működnek a gyakorlatban. Úgy érzem, hogy ez nagyon fontos. Tehát valamiféle egyeztetést, hogyha meg tudnánk szervezni az ombudsmannal, az alelnökkel és a parlamenttel és a szervezetekkel annak érdekében, hogy olyan legyen a végeredmény, amit a tagállamok is eh, támogatni tudnak. Hát így állnak a dolgok. Nem feltétlenül kell ezt túl formalizálni jelentéssel és eljárásrendel kapcsolatban. Egy olyan üléssel tudnánk ezt az egészet lezárni, ahol a civil szervezeteket is meghallgatnánk, hogy ők hogyan képzelik ezt el. Majd informálisan később konzultálok, akivel kell, de ami az érdemeket vagy a tartalmi részeket illeti, alapvetően szerintem az Európai Bizottság és a Parlament véleménye igen közel áll egymáshoz. Köszönöm. Ja, vielen Dank, auch für das sehr interessant. Köszönöm ezt a rendkívül érdekfeszítő és remek munkadokumentumot. Ez beilleszti a tanulmányunkat is, valamint az ombudsman véleményét. Itt ezen az úton már sok mindent elérhetünk. Jó magam is benyújtottam néhány módosító indítványt. Trüppel asszony véleménye, véleményehez a szakértői csoportok, amelyek nem megfelelően kiegyensúlyozottak. Nos, azt hiszem, hogy az igazságosság céljából meg kell jegyeznünk, hogy itt nem megfelelően kiegyensúlyozott az összetétele ezen szakértői csoportoknak. Fontos a technikai szakértelem ezen csoportok esetében, hiszen ezért hozzák őket létre, és nyilván akik elmélyülten foglalkoznak a témával, azok <laughs> rendelkeznek ilyenfajta szakértelemmel. Igen, csak meg könnyebbültem, hiszen a Júri mindenféleképpen egy jelentést akart meg fogalmazni ezen témakörben. Úgy látom, hogy a kollégáknak az a véleménye, hogy járjunk el máshogyan, és azt hiszem a cél mindenképpen a javulás, hogyha ezt elérjük, akkor ez rendben van, nem csupán ki kell tépelni a feladat elintézését a plenárison. Hát fontos tehát, hogy ösztönözted ezen folyamat beindítását, nem egyszerűek ezek a témák, és könnyen gyanúba kerülünk, hogyha ilyenfajta témákkal foglalkozunk. Jó tehát, hogy jó tehát az az anyag, amit benyújtottál, és Trüper asszony anyaga is. Senki nem jelentkezett szólásra. Várt, tessék. Nos, nálunk A kolléga Ányék jelentéstevő arra kért engem, hogy Dennis dokumentumáról szóljak, amivel ő igencsak elégedett. Ez természetesen egy általános jellegű dokumentum, általános ajánlásokat fogalmaz meg. Benedikt azt kérdezte, hogy itt az érdek konfliktusok. Benedek azt kérdezte, hogy az érdek konfliktusokkal kapcsolatos részben a dohányipart megemlítsük-e. A WHO kötelezettségei is ide tartoznak, talán át lehetne gondolni, hogy ezt az észrevételt bevegyük az anyagba, és meg kell vizsgálnunk, hogy a bizottság hogyan fog állást ezzel kapcsolatban. Ez volt a fontos hozzájárulás a Benedeknek. Jó magam, Hogyha szakértői csoportokról beszélünk, akkor itt nem egy speciális ágról szólunk. Hogyha a világbékeltől függ, akkor persze járjunk el így, de szerintem nem sok eredménye van mindennek, de majd meglátjuk, hogy De Jong úr hogyan kezeli ezt a témát. A főtitkárság részéről látom Klaus urat, neki adom meg a szót, tessék. Elnök asszony. Um, I, Tisztelt képviselők, Leung úr, én is szeretném megköszönni De Jong úrnak a munkáját és az együttműködést. Um, I will spare you a long repetition. Az elmúlt hetek munkáját. Nem fogom elismételni mindazt, amit már valójában megbeszéltünk, mert Igazándiból konkrét kérdést a bizottság nem is kapott, eh, sem De Jong úrtól, sem Gressle asszonytól. Eh, az a, az anyag, amit eh, önök megkaptak De Jongtól, az egy informális anyag. Ez a szolgálatok álláspontja, a kollégium még nem fogadta el, ugyanakkor én arra számítok, hogy nem lesz változás ebben az anyagban ami előtt elfogadják. Annak ellenére, hogy most nem volt kérdés, én itt vagyok, és ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. 10 Még 10 perc alatt sikerült ezt elintéznünk, és nem is szokásos, hogy itt dicsérettel illetünk egy jelentést. egy ilyen ellentmondásos témánál tényleg figyelemre mért, hogy közös irányvonalat sikerült kialakítani. Nos, akkor azt mondanám, hogy hogyan, is néz, hogyan hogy néznek ki a következő lépések. Eh, Megvárjuk, amíg a Júri tesz valamit, vagy semmit nem tesz, tessék, Denis. To, um, uh, probably, uh, this... Azt hiszem, hogy valószínűleg koordinátori szinten kell majd ezt eldöntenünk. Úgy, és eljutatni ezt az információt eh, a Júri titkársághoz, azt hiszem, hogy ezen a ponton már igazából nincs szükség feltétlenül erre a jelentésre. Ami hát kérdését illeti, nem feltétlenül kell erre ma választ adnunk. De mit mondtam a civil szervezetekről, nagyon fontos, hogy a, tagállam, a civil szervezetek ne érezzék úgy, hogy kihagyják őket, de hát a francia elnök és kabinetje is mindenképpen egyeztetni kell. A elnök úr kabinetjével javítja magát a tolmács, tehát appreciation of the outcome. That, uh, Mindenképpen a végeredményt valahogy értelmezni kell. Szerintem jó lenne, hogyha az alelnök is ezt uh, valahogy uh, uh, értelmezni, értékelni. Persze még várom, és Klaus úr tudja, hogy valamiféle választ mindenképpen várunk erre. Szerintem a budgetban ez fontos lenne a raportőr számára, és akkor így lehet lezárni a folyamatot. Darf ich nochmal eine Frage stellen, Herr Klaus, tut mir leid, das ist mir nicht... Elnézést, uh, itt az ügynökségekre is érvényes ez a szakértői csoportokra az ügynökségeken belül. Mindig ez, is ez volt némileg a problémánk, uh, legalábbis amit itt megállapítottunk arra várunk, hogy kötelezettséget vállaljanak, vagy inkább nem így fog történni, meg kell várnunk, hogy hogyan alakul ez a dolog. You, you notice that agencies do not figure in the new version. Nyilván a horizontális szabályokban nem szerepelnek az új változatban az ügynökségek, ezért is konzultáltam a kollégával. Nos, az ügynökségek, ahogy önök tulajdonképpen jobban is tudják, mint én, azok független entitások, egységek. Ezért is van az, hogy a bizottsági szakértői csoportok, azok csak a bizottságra vonatkoznak, szó szoros értelmében. Nyilván meg lehet vizsgálni a szinergiákat az ügynökségekkel, és lehet arra a, afelé lögdösni az ügynökségeket, hogy ezt modellként kövessék. Ez majd egy következő lépés lehet, ugyanakkor jogilag ez nem következik ebből a horizontális dokumentumból. Sorry, Chair, just to uh, prolong the winter a, uh, a, uh, uh, a little bit. Elnézést az ügynökségek ügyében. Reports I've been writing uh, for the agency. Hogy Denis-szel együtt horizontal rules to cover. Talán a horizontális szabályokat ki tudnánk az ügynökségre is terjeszteni, nem csak a szakítói csoportokra. Ez egy jó felvetés. Ez wirklich wichtig, weil ähm, bei den Agenturen fontos, mivel az ügynökségeken belül zajlik a munkának ez a része, amely korábban a bizottságon belül zajlott. Két lehetőség van itt, vagy az ügynökségeknél kutatunk, vagy pedig azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy hogyan lehet az ügynökségnél mindezt az elvet érvényesíteni egyfajta horizontális rezerv formájában az ügynökségek költségvetésére vonatkozóan, és ez mindig segített. Jens Geyer, az ügynökségek jelentéstevője, azt hiszem, hogy jó lenne kicsit rendbe hozni ezeket a dolgokat. Denis kezeinél hagyjuk ezt a témát, aki élvezi a bizalmunkat. I think that, uh, um, the... Én úgy gondolom, hogy a szakértői csoportokról szólva, ezek mindig ugye akkor merülnek fel ez a problémakör, amikor a mentesítésről beszélünk. Már most lehet a mostani mentesítési eljárásban is bizonyos jelzéseket küldeni, van még néhány nap. Én úgy érzem, hogy a bizottság majd elvégzi a házi feladatát ezen a területen, de ez önmagában nem ok arra, hogy azt mondjuk, hogy ezt a, ennek a folyamatnak keresztbe tegyünk. A, ez a horizontális anyag, ez, ez a bizottsági munka szakértői csoportokkal vonatkozik, nem pedig az ügynökségekre. A munkacsoport az tegnap ült össze utoljára, e, a következő az azt hiszem októberben, de a, a discharge, a mentesítés majd egy jó alkalom lesz. Jawohl, wir fangen mal an mit der Entlastung und dann Akkor kezdjük meg a mentesítést, és aztán majd megnézzük a költségvetéssel kapcsolatos tevékenységek során, lehet, hogy másfél évben fog ez kerülni, de kivárjuk. Köszönöm, ha nincs további szólásra jelentkező vagy észrevétel, akkor a tízes napirendi pont végére éltünk, kezdődjék a 11-es napirendi pont tárgyalása. Utazásunk Ukrajnába emlékeztetnék arra, hogy az elnökök értekezlete május 16-20 közötti ukrán utazást engedélyezte nekünk, aztán arról kell beszélnünk, mit is tegyünk ott az EU alapokra tekintettel, hiszen Ukrajna jelentős forrásokat kap az EU költségvetéséből. Fontos lenne, hogy megállapítsuk, mennyi forrásról van szó, ki mit kap, mire kapja, és hogyan néznek ki az ellenőrzési struktúrák. Ukrajna az egyik legkorruptabb ország, és itt azt hiszem, hogy csak fontos feladata van az EU-nak. Meghívtuk az Európai Bizottságot, és persze a külügyi szolgálat képviselőit is, akik esetleg jelenleg még tényfeltáró misszión vannak. Kérdés az, hogy kinek adjak most szót, a bizottság vagy a külügyi szolgálat képviselőjének. Luca Lépi a bizottság részéről kap majd szót, illetve Katja Lenzing a Support Group for Ukraine részéről, és Stefan Schleuning is itt van körünkben, ki fogja kezdeni. Tessék. Mutatkozzanak be, kérem. Köszönöm. Uh, good afternoon, I'm Luca Lepri, I'm coming from the... Luca Lepri vagyok, uh, az Ukrajna Super Support Group-tól uh, jöttem, és a Support Group for Ukraine Financial, tehát pénzügyi ügyeiért vagyok felelős. Én most akkor um, Röviden beszámolnék azokról a pénzekről, amelyeket 2014-re, eh, 15-re megítéltünk Ukrajnának a Majdani események után, és az ECFIN eh, kollégának eh, is majd lehetőséget adok. Először is Seven Schlönin az igazgatója ennek a support groupnak találkozni fog még önökkel az előkészítés során, hogy megadja az információkat még a küldetés, a kiküldetés előtt. Nos, ami a kétoldali EU támogatást illeti Majdán után, mi 565 millió eurót allokáltunk 2014-re, 15-re. 2014-től a majdani események után egy olyan helyzet állt elő, hogy jelentős támogatásokat kellett stabilizálásra csoportosítani. 2014-ben a bizottság egy speciális intézkedést fogadott el, amelynek összege 365 millió euró volt. Ez alapvetően két fellépést foglalt magába. Az első az egy államépítési szerződés, ami gyakorlatilag egy, a törékeny államok megsegítésére lett kialakítva 2014 áprilisában hagyták jóvá. A cél az ország stabilizálása volt, és az ország előkészítése arra a nagyszabású reform folyamatra, amelyet egyébként készen álltak el, el, elindítani. Tehát ez az államépítő fellépés, ez fontos volt. Bizonyos kondicionalitások kapcsolódtak hozzá, közigazgatásra vonatkozóan, korrupcióellenes fellépésre vonatkozóan, alkotmányjogra, választójogra és közbeszerzésre vonatkozóan voltak feltételek. Ezen kívül 2014-ben ugyanezen különleges intézkedés keretében egy másik eszközt is indítottunk, vagy fellépést is indítottunk, 10 millió euró értékben. Ez a civil társadalom felépítését, megtámogatását célozta. Alapvetően elismerjük a civil társadalomnak a szerepét abban, hogy monitorozzák a reformfolyamatokat, tehát 10 milliót szántunk arra, hogy a civil társadalom kapacitását kialakítsuk, fejlesszük. Különböző projektek is belefértek ebbe az összegbe. 2015-ben két külön, különleges intézkedést fogalmat, fogadtunk el. Az első ezek közül egy különleges intézkedés volt a magánszektor fejlesztése és közelítése témakörben. Ennek a speciális intézkedésnek amely 110 millió eurós összességében nagy része az a gazdasági fellendülést célozta, az üzleti légkört akartuk javítani, és alapvetően a KKV-kat céloztuk meg. Emellett egy 50 milliós program állt rendelkezésre ahhoz, hogy az ukrán hatóságok kapacitás építést ezen a területen is végre tudják hajtani, illetve a társulási egyezmény különböző fejezeteit által megigényelt, vagy igényelt kapacitásépítést végre tudják hajtani. A, ez a fel, gazdaságfellendítési program, recovery program, ez egy másik program volt, egy 95 milliós program, amelynek révén Egyrészt a nemzeti és regionális hatóságokat kívántuk támogatni a gazdaságfejlődés és fejlesztési politika kialakításában, másrészt pedig a a KKV-kat finanszírozási helyzetbe akartuk hozni. 2015 végén fogadtuk el a második különleges intézkedést. Ez egy decentralizációs folyamatot elősegítő, előmozdító intézkedés. Ez egy 90 milliós program. A reformfolyamatot akartuk Ukrajnában ezzel előmozdítani, megtámogatni. Ezen külön intézkedésen belül megint csak kettős megközelítést alkalmaztunk. Egyrészt a központi, regionális és helyi szinten akartuk megerősíteni az állami szereplőket, Másfelől viszont a helyi közösségek adminisztratív szolgáltatásait is javítani kívántuk. Novemberben fogadtuk el ezt az intézkedést, hagyták jóvá ezt az intézkedést. Ez összességében azt jelenti, hogy a két év alatt 565 millió eurót alokáltunk ukrajnai felhasználásra. Most akkor én át is adnám a makrofinanciális támogatás vonatkozásában az ekfines kollégának a szót, hogy ő beszéljen arról, ez a másik nagy területe a Ukrajna támogatása. Ja, bitte. Ähm, darf ich ich wäre dankbar, wenn wir meine Hálás lennék, ha világos áttekintést kaphatnánk arról, hogy mennyi forrást kapott Ukrajna az EU-tól az elmúlt két évben. Tessék, öni a szó. Okay, so um, aside from the... Köszönöm szépen. A kollégám által említett támogatások mellett makro pénzügyi eszközökkel is segítjük a politikailag, gazdaságilag és földrajzilag unióhoz közel országokat, annak érdekében, hogy a fizetési mérleg stabil maradjon. Ez a makropénzügyi eszköz nagyon fontos szerepet játszott az Ukrajna támogató programban. 2014 márciusában indult ez még a régi bizottság alatt, akkor 11 dos csomag volt ez, nem csak a visszanemtérítendő támogatásokból állt ez, ahogy az kollégám említette, hanem az európai beruházási bank, illetve újraépítés és fejlesztési bank támogatását is magában foglalta. Ez alapvetően ez a makro pénzügyi támogatás egy olyan ö, szomszédos országoknak, mint például Ukrajnának nyújtató támogatás, amely bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi, hogy, a, hogy a pénzügyi, a folyófizetési mérleget stabilizáljuk, az új kormányzat, amikor hivatalba lépett, akkor indult ez, és 2014 áprilisa óta alapvetően folyamatosan támogatjuk Ukrajnát az IMF-fel együtt, ilyen makropénzügyi segítséggel. Jellemzően hitelek formájában nyújtjuk ezt a segítséget, ezt a támogatást, Pierre Luca utalt erre, a Luka által említett támogatások, hiszen Tritán támogatás formáját öltik, 3,4 milliárd eurót adtunk Ukrajnának, amely egyébként története során a legnagyobb ilyen kifizetés. Ebből az összegből 3,4 milliárdból 2,2-t 2014-15-ben már ki is fizettünk, ami azt jelenti, hogy 1,2 milliárddal hitellel még adósok vagyunk. milliárd euró lesz a harmadik ilyen operatív művelet. Ennek az első részlete 600 millió megkifizetésre került, és még kétszer 600 millió még rendelkezésre Bizonyos feltételeket persze teljesítenie kell a támogatott országnak annak érdekében, hogy folyosítsuk ezt a támogatást. Ezt hívjuk még kondicionalitásnak a makropénzügyi eszköz esetében, a harmadik program esetében mit akar ez? Több területre is kiterjed, például az államigazgatási szabályok, a kormányzási normák, tartoznak ide olyan intézkedések, mint például a korrupció elleni harc, az energiágazat, a szociális védőháló, a pénzügyi hálózat és az általános üzleti környezet. A hat terület, említett terület mindegyikében konkrét feltételeknek kell eleget tenniük. Ennek tehát egy részletét már kifizettük, kettő még várat magára. Talán önök számára érdekes lehet, hogyha röviden beszámolok arról is, hogy jelenleg a végrehajtás terén a második részlet, folyósítandó részlethez milyen kondíciókat kötöttünk. Nos, 15 reformintézkedéshez kötöttük e feltételként ennek a folyósítását. Mi 2015 végén tudattuk ezt Ukrajnával kapcsolatban. Részleges, de nem teljes végrehajtásról beszélhetünk. Well aware that uh, the political situation in Ukraine. Um... Nyilván önök is tudják, hogy az ukrán politikai helyzet azóta jóval nehezebbé vált, a kormány stabilitása is megingott, amely, ami nyilván kihatással van eh, arra, hogy mit tehet a kormány, és így a makrofinanszírozás finanszírozási segítségnyújtás is eh, döcögősen halad. Három nagyon fontos eh, feltételnek kell tehát még eleget tenni. Az egyik a korrupció ellenes intézkedésekkel kapcsolatos. Egyetértettünk Ukrajnával még a legelején megállapodtunk abban, hogy három korrupció ellenes ügynökséget állítanak fel és üzemeltetnek, ahhoz, hogy a második részletet valóban folyósítsuk. A háromból kettő közben, időközben felállt és gyakorlatilag működőképesnek és többé-kevésbé függetlenül tekinthető. A harmadik a korrupció megelőzési intézet a mai napig nem állt fel. A vezetők kinevezése és kiválasztása még nem zárult le, már pedig ez az egyik előfeltétel, amelyet szabtunk az ukránok számára ahhoz, hogy folyosítsuk a következő részletet, és amíg ezt nem teljesítik, addig nem lesz kifizetés. jogalkotási jellegű a több másik két feltétel. Az egyik az energia szabályozó testületre vonatkozik, hogy ez valóban függetlenül működjön és rendelkezzen a megfelelő hatáskörökkel és finanszírozással. Ez hónapok óta áll már a parlament előtt. Alapvetően próbálunk minden szinten fellépni ennek érdekében, hogy a parlamenti padhelyzet valahogy megoldódjon. Tehát korrupcióellenes intézetek az első feltétel, a második, az energiaszabályozóra vonatkozó törvény, a harmadik pedig a fa export, amely alapvetően a WTO szabály ellenesen zajlik, illetve a szabadkereskedelmi megállapodás rendelkezéseinek sem tesz eleget, így tehát a, a megállapodott keret standstill, úgynevezett standstill uh, intézkedésének, illetve kitételének ellentmond. Éppen alapvetően ezért szeretnénk, hogyha ez a tiltás visszavonásra kerülne. hogyha ezt a három feltételt teljesíti Ukrajna, akkor semmi akadályát nem látjuk annak, hogy folyosítsuk a fennmaradó összeteket. Azzal a feltétel, és ez talán nem teljesen lényegtelen, hogy egy IMF programhoz kapcsolódik ez a makrofinanszírozás segítségnyújtás, és hát az IMF program tovább kell folyni ahhoz, hogy mi is folyosíthassunk. Nyilván önök is tudják, hogy az IMF program négy éves lefolyású, 2015, 16, 17, 18, negyedéves elemzésnek vetik alá az elért eredményeket. ...2015. július 31-én készült el ez a negyedéves értékelés, de hát mi tartott annál, miért negyedév, akkor miért július végére készült ez el? Szerintünk túl régi a legutóbbi ilyen értékelés ahhoz, hogy ez alapján messze menő következtetéseket vonjunk le, így várjuk az IMF vonatkozó értékelését, amit szintén előfeltételként szabtunk in, in some way uh, as we are, uh, they are also affected. Az IMF is alapvetően hasonló helyzetben van, hiszen a program végrehajtás és az U uh, szeretnének ők is megvalósulni arról, hogy uh, szakpolitikai ígéreteket tartani tudják, sajnos a politikai padhelyzet gátolja őket ebben. És természetesen on the assistance, uh, our assistance MFA as well as the IMF. Itt a makrofinanszírozási segítségnyújtásról beszéltem, és az MF programról ugyanakkor nyilván ez elkerülhetetlen, hogy a politikai adhelyzet megoldódjon, hiszen ez gátolhatja az egész reformprogram megvalósulását. Hogyan is lehetne így biztosítani azt, hogy a makrogazdasági stabilizáció, amelyet tulajdonképpen 2015 közepe óta láttunk, ez nem hullik darabjaira hiszen a bizonytalanság, a cégek eh, bizalomvesztése ezt gátolná. Yeah, so um, I, I think I can, I can wrap up by, by saying... Uh, by... Akkor végül talán még annyit elmondanék, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy a korrupció ellenes terület mennyire fontos előfeltétel. Nagyon szorosan együttműködünk más korábban bevezetett eszközökkel. Nem csak pénzügyi, hanem a, például a vízumliberalizáció folyamatával megpróbáljuk tehát egyeztetni a fellépésünket és a feltételeket más programokkal. Tényleg zárásképpen egy fél mondatot az MFA, a makrogazdasági segítségnyújtás alapvetően egy fizetési mérleghez kapcsolódó támogatás, tehát ha teljesítik a feltételeket, azonnal folyósítunk a kedvezményezett ország kincstárába, illetve központi bankjához utaljuk át a pénzt, és ahogy az állami költségvetés az utalja tovább a központi bank, amennyiben erre van szükség az adott országban, mint Ukrajna esetében is. Az MFA kölcsönök formáját ölti Ukrajna esetében, tehát amikor a kormánynak adja tovább az állami költségvetésbe a pénzt, akkor abban a pillanatban egy finanszírozási forrássá válik innentől kezdve nagyon nehéz megmondani, hogy az MFA-t hát pontosan mire költik. Tehát költségvetési támogatás, de nagyon önkényesen lehetne csak bármiféle költségvetési kiadáshoz ezt hozzá kötni, pont erre vagy arra költötték. Ennyit szerettem volna tényleg csak dióhéjban is tömören elmondani. Ja, vielen Dank. Ja. Köszönöm. Szeretjük a segítséget. Ez mindig egy nagy kihívás az ellenőrző munka számára. Üdvözlöm Plenkovics kolléga, kollégát az Ukrajna delegáció vezetőjeként. Azonnal megkapja a szót. We all fond of you. Thanks. Vielen Dank, äh, Inge, äh, dear colleagues. Äh, Köszönöm, Inge, kedves kollégák, támogatócsoport képviselőit is üdvözlöm, illetve az EU-Ukrajna delegáció nevében is mondhatom, hogy az Európai Bizottság az elég jól ismertette azt, hogy milyen anyagi kötelezettségeket vállalt az Európai Unió Ukrajna e, irányában és e, az elnökök értekezlete is e, engedélyezte a kievi látogatását ennek a szakbizottságnak. Egyébként ez csak egyike azon szakbizottságoknak, amelyek ellátogatnak Ukrajnában. Én tavaly a Költségvetési Bizottsággal jártam ott, a SZEDE, illetve a DROA, AFET szakbizottságokkal, a Júri és az INTA is jártak Ukrajnában, tehát elég sokoldalú az együttműködés és az Európai Parlament számos bizottsága szeretné első kézből tudni, hogy mi történik Ukrajnában. Nyilvánvaló politikailag fontosnak tartjuk, a, és hát az elmúlt két évben fontosnak tartottuk ukrán kapcsolatainkat, de van itt szó arról is, hogy a szolidaritásunkat akarjuk kifejezni. Közép-kelet-európai országok közül egyik sem kapott annyi támogatást, vagy többet, mint Ukrajna, legyen az makrofinansz, makropénzügyi támogatás, humanitárius program. Ugye itt egyrészt az orosz agresszió miatt, másrészt Ukrajna mérete miatt Donetsk oblasztot E, megszállták az oroszok, másfél millió országon belüli menekült van Ukrajnában, nem lehet tudni, hogy hány menekült van a környező országokban, ugyanakkor az Európai Uniót ez nem érintette olyan nagymértékben Lengyelországban a menekdék kérelmek száma Ukrajnából az 4000 alatt van és akkor ezt hasonlítsuk össze a közel-keleti, illetve a balkáni, a közel-keleti válsággal és azzal, amit a balkáni útvonalon tapasztalunk. Ami a kont látogatását illeti, ott két dologra hívtam fel a figyelmet. Egyrészt a korrupció elleni fellépés rendkívül fontos ebben az országban, pont azért, mert a korrupció elterjedt. Ezért is kell az EU pénzeket nagyon odafigyelve elkölteni, és ezt az üzenetet átadni az ukránoknak, az nagyon is időszerű üzenet egyfelől. A másik dolog pedig az, hogy fel kell mérni, hogy a, az ukrán államháztartásnak mi a tényleges állapota, mert a IMF nélkül, a mi makropénzügyi támogatásunk nélkül, egyéb kétoldalú támogatások nélkül nehéz lesz Ukrajnának kiegyensúlyozni ezeket a kiadásokat és bevételeket, különös tekintettel arra, hogy nagyon komoly katonai műveleteket is folytatnak, költséges katonai műveleteket. Önök kb. két hónap múlva indulnak, addigra talán a politikai stabilitásról is többet fogunk tudni. Most, ahogy önök is tudják, egy hát előre megjósolt, de ugyanakkor tartós koalíciós válság van Ukrajnában. Érdemes azt tudni, hogy a 2014. októberi választások után egy igen normális politikai térkép alakult ki. A, nem voltak szélsőséges pártok, nem jutottak be a parlamentbe, ugyanakkor a jobb közép az töredezett és nagyon furcsák a kapcsolatok a jobb középen belül. Ez azt eredményezte, hogy a koalícióból egyes pártok kiléptek, majd aztán esetleg visszaléptek, tehát érdemes lesz ezt megnézni egy két hónap múlva, hogyan haladnak a dolgok. A mi politikai célunk azonban az, hogy Ukrajna kitartson az európai reformok útján. Egy tíz pontos megállapodás van a társulási tanácson belül, nyilván alkotmányos reform, választójogi reform, bírósági reform, adóreform, energiaszektor, korrupció elleni fellépés, nagyon súlyos tételek. És itt a KONT szakbizottság szerepe az lehet, hogy jelzi az ukrán partnereink felé, hogy az Európai Unión belül mennyire részletes az ellenőrzés. Ez lenne talán a legfontosabb. Nagyon jól, össz, jó összeállítású delegációnk van ott, a támogatási csoport jó munkát végez, Wagner úr ugye most nincs itt, de egy nagyon jól felkészült tím készíti elő ezt a látogatást, és mi magunk is segítünk annak előkészítésében. Tudni kell, hogy a április 25-e, 26-án, tehát még az önök útja előtt itt Brüsszelben lesz egy EP ukrán parlament közös találkozó, és a közelmúltban zajlott le az Ukrán hét nevű eseménysor. Ott körülbelül 60 ukrán képviselő vett részt, Greisman úr az ukrán parlament elnöke, illetve a bizottságok elnökei, alelnökei, az Euronest Assembly, a mi delegáción képviselői is részt vettek. Hát mindenki, aki Ukrajnával foglalkozik, az EU-n belül ott volt, és egy korábbi parlamenti elnök Cox úr vezetésével egy szükségletfelmérő jelentés is elkészült, amely arról szól, hogy az ukrán parlamentet hogyan lehet átalakítani nyugati típusú parlamenté, és hogyan lehet megvalósítani a költségvetési ciklust, hogyan lehet közelebb hozni az ukrán jogalkotást az európaihoz, magatartási kódex a képviselőknek, és az egész kapcsolatrendszer, amely a parlamentet jó esetben a civil társadalomhoz fűzi, köti, nyitottság, átláthatóság, új eljárási jog, amely egyébként ott törvényértékű, az eljárások um, áramvonalasítása. Uh, én magam is április 11-én, 15-én Cox úrral ismét Kievbe utazok, és uh, egyet megállapodunk a partnereinkkel abban, hogy hogyan lehet ezeket a következtetéseket a gyakorlatba átültetni. Nyilván a támogató csoport, a support group uh, munkáját is figyelembe véve, parlamentnek ez a hozzájárulása az Európai Unió Ukrajna politikájához. Köszönöm. Köszönt. Köszönöm, rendkívül érdekes. A régió további ismerője Celler kolléga ismerke, emelkedett szólásra. Nos, köszönöm kollégák, a bizottság képviselőjének beszámolója után csak azt mondhatom el, hogy Németországban van egy remek közmondás, miszerint a remény hal meg utoljára. Hát, hogyha megnézzük a politikai helyzetet Ukrajnában, akkor látjuk, hogy a remény még nem halott, de már a koporsóban fekszik. Az elnök a miniszterelnököt visszalépésre szólítja fel, bizalmi szavazás van, megnyeri, de aztán a koalícióból kilép két párt, úgyhogy már a koalíciónak nincs többsége, és az a kérdés, hogy ez az egész reformprojekt, reformterv ami ugye a jogalkotásban is zajlik, egy elég széles körű folyamat, és Plenkovics úr beszámolt mindezen folyamatról. A gazdaság továbbra sem piente ki a megrázkódtatásokat, az infláció kétszámjegyű, és a pénzügyi helyzet ebben az országban szintén minden egyéb, mint akár némileg is megnyugtató. A Költségvetés előző szakbizottságnak tehát meg kell vizsgálnia, hogy mi is történik a pénzzel Ukrajnában. Itt ugye 550 millióról volt szó különböző eszközökre, irányoztak elő ezeket az összegeket. Jól értettem? Azt hiszem attól, mert csak jól fordították, hogy itt kellene szót használták. Mi történt valójában? Megvannak-e a szükséges intézmények az országban magában, Ukrajnában, amelyek képesek arra, hogy a reform folyamatot legalábbis helyi, regionális szinten végrehajtsák. Egy dolog a pénz, de ehhez emberi erőforrásra, tartalmakra is szükség van, és a végrehajtás lehetősége is nyitva kell, hogy álljon. A makrofinanszírozási támogatásnál ugye hitelek formájában nyújtják ezt, ez remek dolog, de önök említették, hogyha tehát a központi banktól a háztartásokhoz kerülnek ezek az összegek, akkor hiányzik az átláthatóság, hogy mi is történt valójában ezekkel az összegekkel. 2014-ben a választások előtt röviddel, amikor ott jártunk, a kijelölt miniszterelnök azt mondotta, hogy szükségünk van nagyon sok pénzre, hogy legalább két dolgot finanszírozzunk. Egyrésztről a hitelek visszafizetését a Nemzetközi Valuta Alap számára, és ami a kamat kifizetéseket illeti legalább erre kell a pénz, és másrésztről pedig az EU-nak kell garantálnia, hogy az orosz földgáz szelítmányokat kifizesse az ország. Tehát az energiaellátás az országban, amely részben a földgáz szállításon alapul, az orosz földgázon, az továbbra is biztosítva legyen. Hogyan néz ki ez a helyzet? Ugye itt a hiteleknél mindig a visszafizetés kérdése merül fel később, mik az előrejelzések az önök részéről erre vonatkozóan, mikor lehet számítani a visszafizetésre, hiszen nyilvánvaló egyrésztről, hogy az ország továbbra is finanszírozásra, forrásokra szorul, hogy saját feladatait el tudja látni, ugyanakkor a nemzetközi sokrétű kötelezettségeinek is meg tudjam felelni. És a kelet-ukrajnai konfliktus az ottani szeparatisták, illetve az orosz állam részvételével még egyáltalán nem ért véget, noha most van egy viszonylagos fegyvernyugvás. Hát mindenképpen erőteljes újjáépítésre lesz szükség, ezt illetően vannak-e már intézkedések. És itt nem milliókról, tízmilliárdok, tízmilliókról, hanem milliárdokról van szó. Milyen költségvetési sorokat érint mindez, a szomszédsági segítségnyújtást, vagy másféle költségvetési sorokhoz is hozzá kell nyúlni, hogy a finanszírozási eszközöket Ukrajna szemben rendelkezésre lehessen bocsájtani. Talán ennyit elsőre. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich hätte schon... Köszönöm. Az a kérésem, hogy kapjunk egy táblázatot, egy áttekintő táblázatot, valamennyi forrás, valamennyi alapból szerepeljen ezen, és a költségvetési főigazgatóságbeli kollégák bizonyosan tudnak ebben nekünk segíteni a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozóan és a különböző egyéb költségvetési sorokra vonatkozóan fontos erről áttekintést nyerni. Nekem is lenne egy kérdésem, mégpedig a korrupció elleni küzdelem hogyan zajlik? Hogyan ellenőrzik ezt a küzdelmet, hogyan követik, mit kell tenni ezen a területen, hogyan néz ki ott a helyzet? Sok mindent ki lehet jelenteni, a Transparency International szám adatait, ha megnézzük, de nem állapíthatunk meg valódi előrelépést. Ugye nehéz az ország helyzete, nem akarok percet törni fölötte, de valamilyen formában mégis mérnünk kell, hogy hogyan zajlik ez a küzdelem, hiszen itt az elit esetleg magánszemlekra folyatja ezeket az EU-s forrásokat, amelyeket az ország kap. Hát remélhetőleg megjutató választ kapnak, tudnak adni, hogy ez nem így van. Inez. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, nem tudtam a teljes vitán részt venni, de egy másik szakbizottság ülésen voltam. Nos, ahhoz kapcsolódva, amit a parlamenti delegációbeli kolléga elmondott Ukrajna vonatkozásában, szeretnék feltenni egy kérdést. Nem tudom, hogy jól értettem-e, amit mondott, de van egy kapcsolat a makroökonomiai segítségnyújtás, a humanitárius és költségvetési támogatási források között Ukrajna számára, hiszen ez egy stratégiai fontosságú terület. Tekintettel az Oroszországhoz való közelségére ennek az országnak, és mindez kapcsolódik azon aggodalomhoz, hogy meg a, megelőzzük a migráns mozgást Ukrajnából Európa felé. Azt hiszem, hogy ez a két dolog összekapcsolódik, az erőteljes támogatás, hogy ne induljon be a tömeges migráns áramlás Európa irányába Ukrajnából. Ugyanis külön figyelmet fordítottunk erre a területre, ez azért van-e, vagy pedig azért, mert olyan ö, nagy mértékű támogatást biztosítottunk Ukrajnának, hogy az emberek úgy döntöttek, hogy ezen a területen maradnak, és nem hagyják el az otthonukat. Itt ö, négy ezerről volt szó, ez nem sok, talán ezt a modellt más térségekben is alkalmazhatnánk, tekintettel a jelenlegi nagy problémákra. Aztán van itt egy második szempont, Ugye a szakbizottság beli delegációink általában úgy járnak el, hogy a helyszínen értékelik a helyzetet. Ukrajna jelenleg csak némi ösztönzőben részesült, több de- demokráciát várunk el az országtól, és a többi, és a többi. Azonban most már a szankciókra is gondolnunk kell, meg kell néznünk, hogy vannak-e korrupciós problémák, igazgatási problémák, ugyanis ha nem tudjuk értékelni, hogy milyen feltételek mellett, milyen kritériumok mentén nyújtjuk ezt a támogatást, akkor nehéz fellépni, hogyha például a visszaélésekről értesülünk. Hogyan lehetne önök szerint eljárni a gyakorlatban ezt a kérdést illetően? hogy kezelni tudjuk ezt a kérdést ebben az országban, hiszen számunkra a költségvetés szempontjából ez egy fontos kérdés. Ki szeretné kezdeni, ki jelentkezik önkéntesen? Én kezdem. I'm not sure I can calm your nerves entirely. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen meg tudom nyugtatni önöket, de folyamatosan figyelemmel követjük a korrupció ellenes intézkedéseket az ekfines kollégákkal együtt, de a DJ Home-ból is a kollégákkal, mert a vízum liberalizációs program alatt is nagyon komoly feltételeket szabadunk. Ez egy fontos eszköze annak, hogy a korrupció ellenes reformokkal valahogy tovább lépjen Ukrajna. a um, Jó nyilatkozatokkal kapcsolatos jogszabályokat jelentősen kiavítottak, ez volt a vízum könnyítés egyik előfeltétele. Persze mindig lehet alapvetően azt mondani, hogy félig vitatkozni, hogy félig tele vagy félig üres a pohár, most tényleg mondjuk azt, hogy félig tele. A ellenes intézmények részre jövetre nagyon fontos. Egyrészt ki kell, hogy vizsgálják a korrupciós eseteket, illetve elméletileg meg is kell, hogy előzzék a korrupciót. A vagyonnyilatkozatok segítségével az összeférhetetlenség vizsgálatával. Jelenleg administratív szankciókkal lehet a nem megfelelő vagyonnyilatkozatokat büntetni. Remélhetőleg minél hamarabb beindulnak ezek a vizsgálatok. 70 vizsgálatot kezdeményeztek december óta, ami alapvetően jó. 77 és egy nulla utána. Looking at the number of, of in... Kíváncsiak várjuk, hogy ezekből a vizsgálatok alapján hány e- esetben emelnek vádat és hogy a megfelelő folyamat végén miért eh, büntetőjogi szankciókat alkalmaznak majd. Ami pedig a megelőzés oldalát illeti, szeretnénk, hogyha a vagyonnyilatkozatokat alapvetően ellenőriznék, és ahol problémákat tapasztalnak, ott mindenképpen szankciókra is számítunk. Ami igazán jó Ukrajnában, az az, hogy nagyon átláthatóan mennek a dolgok, mert az a nyomozó, oknyomozó újságírók és a civil társadalom bizony a bűnöldöző szervek munkáját árgus szemekkel figyelik, nagyon nehéz így tehát bármit elhallgatni, megfelelő nyomást gyakorolnak a társadalom részéről az említett források. új intézkedések is segítik ezeket az intézményeket. To, um, our targets. Amelyeknek alapvetően mondnak kell azt vizsgálni, hogy sikeres volt-e mindez. Hát ez attól függ, hogy ennyi esetben emelnek vádat. A civil szervezetek, az oknyomozó újságírói beszámolók száma növekszik-e, ezt figyelemmel követjük, remélhetőleg az új intézetek megerősítésével a korrupció sikerül majd megtörni, de hát ne, legyen illúzi, ne legyenek illúzióink, alapvetően e, e, ehhez sok időre van szükség, az is lehet, hogy akár tíz évre is, de ha már elindul a folyamat, az önmagában nagyon nagy siker. Voltak még további kérdések, önkéntesek óhajtanak -e ezen kérdésekre válaszolni, tessék. Yeah, um, I can I can give some more information on, on, on some of the questions. További információkat tudnék adni a kérdezőknek. E, makropénzügyi támogatás, e, kölcsönök, a visszafizetési időszak, e, az akár 15 év is lehet, tehát ez egy viszonylag hosszú lejáratú eszköz, ezt tudjuk nyújtani. Ez a ez a maximum. A gyakorlatban a lejárati idő az 5 és 15 év között volt e, Ukrajna vonatkozásában, tehát a 2014 óta odaítélt pénzeknél, ami azt jelenti, hogy a visszafizetése ezeknek legkorábban 2019-ben kezdődik, vagy 2020-ban még inkább, és e, ezt követően a visszafizetés az 2030-ig folyik majd. Nyilván nem tudom garantiálni, hogy ez megnyugtatja önöket. Ugyanakkor ennek az eszköznek a történetében soha nem volt még fizetésképtelenség. Tehát ami a gázfinanszírozást illeti, említettük ezt is, az Európai Bizottság lehetővé tette a párbeszédet Ukrajna és Oroszország között, hogy Ukrajna kapjon földgázt az elmúlt két évben, és ebben nagyon aktívan részt vettünk. Ami a finanszírozást illeti, amennyire én tudom, ez nem közvetlenül az EU költségvetésből történt, két fontos eszközben született megállapodás, megállapodás az elmúlt 6-8 hónapban. Az első az EBRD-től, ez egy 300 millió dolláros hitel, hitel lehetőség az előfinanszírozására a gázvásárlásnak, tehát ez EBRD, a másik forrás pedig egy közös Világbank Európai Beruházási Bank projekt, amelynek révén a Világbank garanciákat ad a gázvásárlásra 500 millió dollár értékig. Tehát ez egy olyan finanszírozás, amely nem érinti az Európai Unió költségvetését. Ez nyilván felveti azt az általánosabb kérdést, hogy az ukrajnai támogatás milyen költségvetési sorokból jön. Nagy részt ez leginkább a NIR főigazgatóságos kollégára tartozik ez a kérdés. Ami a makro támogatásokat illeti, ezek, ezek hitelek, ami azt jelenti, hogy nincsen egy az egyben költségvetési kihatásuk, ugyanakkor e, a hitel összegét be kell e, a költségvetésbe e, építeni, van egy garancia alap, amit el kell látnunk, ez a teljes hitel összegének 9%-a. Ez most egy kicsit leegyszerűsítem a dolgokat, de alapvetően ez történik, így, így könnyű megjegyezni. Ami jó lehetőséget biztosít, hogy arra, hogy az EU költségvetés messzebb érjen el, tehát ez azt jelenti, hogy így hogyha 100 milliót akarunk adni hitelbe, akkor csak 9 milliót kell a költségvetésbe beállítani. Ezzel talán válaszoltam a spanyol kollega kérdésére, a spanyol képviselőasszony kérdésére. Ami pedig az összefüggéseket illeti a menekültválsággal, ez nem az én asztalom. Érdemes azt figyelembe venni, hogy Ukrajna egy az ukrajnai fegyveres konfliktus az az Ukrajna területének 5%-ára korlátozódik, tehát egy nagyon jól körülhatárolt terület. Nyilván a Krímfélsziget ettől távolabb van, de az egy teljesen más kérdés is. A kelet-ukrajnai konfliktus annak az, az erősen lehatárolt földrajzilag, ami egyben azt is jelentette, hogy a menekültek azok Ukrajnában maradtak. És nyilván őket is támogatja a makropénzügyi támogatás, a belső menekültek, az országon belüli menekültek támogatására is születtek különböző projektek, ami megint csak arra sarkalhatja ezeket az embereket, hogy maradjanak az országon belül. Most hirtelen nem tudom az összegeket, de jelentős belső menekült, jelentős számú belső menekült vissza is tért eredeti lakóhelyére, mivel a harcok kicsit csillapodtak. Ami pedig a furkosbot mézes madzag rendszert illeti, e, nyilván ezek a támogatások, ez, ez, ez, a, ez a mézes madzag, e, amennyiben azonban nem kapjuk meg, a, amit cserébe ígértek e, reformot, akkor az egyben büntetési eszköz is lehet. Amennyiben korrupció vagy illegális tevékenység közvetlenül érinti ezeket a forrásokat, akkor azonnali visszafizetést kérhetünk. Tehát a bizottság azonnali visszafizetést követelhet. Visszahívhatja a támogatást. Gyakorlatilag korai visszafizetést követelhet. És ahogy korábban mondtam, ez az általános költségvetési finanszírozás része, Nyilván nem olyan egyértelmű, mint a projekt támogatásnál, amikor is egy konkrét célra adunk pénzt, mondjuk arra, hogy építsenek egy hidat. Ott könnyebb igazándiból meghatározni, hogy mondjuk nem arra a célra költötték, mint amire adtuk. Az MFA az igazándiból egy címkézetlen kiadás, igazándiból ilyen közvetlen kapcsolatot nem tudunk, most reálisan nézve, nem tudunk teremteni. Volt egy rövid utalás az újjáépítési szükségletekre, ez potenciálisan egy komoly tétel, amely akkor áll majd elő, amikor ténylegesen véget ér ez a konfliktus. Nem tudok most hirtelen becslést mondani arra vonatkozóan, hogy mennyibe fog az majd kerülni, de az ecfin belül mi ugye államháztartási támogatást nyújtunk, nem pedig újraépítését. Én azt mondanám, hogy az EU eszköze az újraépítés, újraépítés támogató eszköze az, az inkább a, az Európai Újraépítési Bankra, illetve az Európai Beruházási Bankra tartozna. Én azt gondolom, hogy ott ez a két intézmény majd jelentős szerepet játszhat. Ja, vielen Dank, das ist ganz... Köszönöm. Rendkívül érdekes ez. Tehát itt van ennek az elvi lehetősége, hogy az alapokat vagy hiteleket fel lehet függeszteni, hogyha felmerül a csalás gyanúja. Hát ezt az elméleti lehetőséget ismerjük, de a gyakorlatban soha nem érvényesítették ezt, mert Ukrajna támogatása politikailag motivált történet, ott bármi történhet, vagy voltak-e már olyan körülmények, hogy valóban korrupció okán valamiféle hitelt felfüggesztetek volna, ilyen még soha nem fordult elő. És a nagy kockázat miatt kicsit pontosabban tudnunk kell, hogy ugye itt a hitelek felfüggesztése kapcsán mi történik, vagy esetleg a visszafizetetés kapcsán, mindenképpen pontosabb információkat kell nyernünk arról, amit a bizottság tesz. Jó lenne, hogyha erről információkat nyernénk. I don't, I'm... Um, ha nem bánják, még hozzáfűznék valamit. Az MFA alatt nem hívtak vissza pénzeket, de korrupciós vádak miatt a Csernobili újjáépítés keretében egyes bizottság által finanszírozott projektek esetében bizony ezek előfordulhatnak. Még egyszer mondom, egy konkrét Csernobili projekt esetében ez elő is fordult. További információról természetesen, ha érdekli önöket, számoltunk. Igen, nagyon érdekel ez bennünket. Genau. várjuk egyszer Szeller kolléga kap még szót. Talán egy bejelentés. A legutóbbi költségvetési terv tervezeténél, amelyet a parlament mutatott be a kormánynak, ott elfeledkeztek arról, hogy egy költségvetési sort és finanszírozást illetszenek be a legfelsőbb korrupció elleni szerv számára. Porusenko elnök azt mondott ennek kapcsán, hogy ez egy szerencsétlen félreértés volt, és egyfajta technikai hiba, és ezen változtatni fognak. Ivy Schön. Ja. Hát ez szép dolog, mindig ezek a félreértéseket, ez mégiscsak feltűnik. A szemvevőszéket is szívesen meghívjuk majd erre az utazásra, és örülnénk, hogyha majd egy levél is fogalmazódna ebben az ügyben. Nos, azon javaslatokat illetően, hogy mire lenne szükség, ezeket a javaslatokat is üdvözölnénk az önök részéről. Különben mi magunk is javaslatokat fogunk majd megfogalmazni, az újságíróktól is számos utalást kapunk, az NGO-któl úgy szintén, amelyek ezen a területen tevékenykednek. Szeretnénk megvizsgálni, hogy mi is történik Ukrajnában pontosan. Ezért nagyon hálásak vagyunk az erre vonatkozó javaslatokért. Nem jelentkezett más szólásra. A napirendi pontot lezárjuk, folytatása következik mindenféleképpen. A napirend végére jutottunk, hiszen a 12-es napirendi pontot már lezártuk, egyebekkel kapcsolatosan senki nem jelentkezett szólásra. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság következő ülése március 22-én 15 órakor kezdődik majd itt Brüsszelben. Köszönöm, szép estét kívánok, az ülést berekeztem.